Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kedves kollégák, kérem mindenki, foglaljon helyet, kezdjük le az ülést. I hope that most... Remélem, hogy képviselőtársaim nagy része átlapozta ezt a felhőkarcoló méretű papírhalmazt, ami a mai programunk. A Connecting Europe eszköz témája következik. Majd először kezdjük el a munkát igazából a jegyzőkönyv elfogadása a legutóbbi TRAN ülésre vonatkozóan az első teendőnk. Az október 8-án, 9-én volt, nincs ellenvetés, ezzel kapcsolatban úgy látom. Megyünk tovább. A tanács álláspontjának bejelentése az EMSZA tárgyában. Ezt október 25-én a plenárison hangzott el. Ez a napirend első pontjaként kell szerepelni a szakbizottság a kommunikát követő első ülésén. Szeretném tájékoztatni a képviselőtársamat arról, hogy a tanács álláspontját október 25-én tették közé. Fleckenstein úr ajánlása, javaslat ajánlata a második olvasatra vonatkozik, ez holnap délután lesz meg tárgyalandó. A tanács által elfogadott szöveg tükrözi azt a megállapodást, amely az árnyékelődő, az előadó és a tanács között köttetett, és amelyet április 24-én ismertettek a szakbizottság előtt. Végül szeretnénk tájékoztatni önöket arról, hogy a módosító büntetésnek határidája november 8-a dél lesz, annak érdekében, hogy a szakbizottságban a téma 27-én megszavazható legyen, és azáltal plenáris elé mehessen decemberben. Ennyi lett volna a formális közlendőm, hogy is tudják, mi a tanács álláspontja. Következő témánk, csak mondom, hogy mindenhol tévékamerák vannak, illetve itt a teremben, szerteszél, pontosan nem tudom miért, de azt is tudható, hogy a webstreamen is közvetítik az ülést, az Európa TV, illetve a webstream hullámhosszán lehet, hogy néznek bennünket, tehát sokan. Még arról is, arról is emlékeztetném önöket, hogy holnap délután lesz szavazás. Reggel is, egész nap. Kérem mindenki hozzá a kártyáját holnap a szabályokat szigorúan kell alkalmazzuk, ezért fontos, hogy önöknél legyen a szavazókártya. Talán az asszisztenseket is megkérem, hogy gondoljanak arra, hogy a képviselőknél ott legyen a kártya. Menjünk tovább. 5-ös, 6-os napi rendi pont. A reptércsomag, illetve a földi kezelés, valamint a zajszint csökkentés témája, és kapcsolódik ehhez Zaszada úr, Alkadrai és Leifrid képviselőkörnek egymás után tematikus sorrendben. Először Zaszada úr tehát. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Koleżanki, koledzy. Ludzie, és uraim, kollégák. A több mint 500 módosító futott be itt vannak előttem, köszönet a szerzőknek, illetve benyújtóknak. Nagyon nagy erőfeszítést, nagy munkát igényelt ennek a dokumentumnak az elkészítése, és az 500 módosító révén sikerült 8 kompromisszumot kialakítanom. Ezt a 8 kompromisszumot be is mutattam az árnyék előadóimnak, kollégáimnak, annak érdekében, hogy egyrészt megkönnyítsük magát az eljárást, meg azért is, hogy egy végső kompromisszum kialakulhasson. Az a nyolc kulcsfontosságú aspektus körül, amelyek kezdettől fogva megosztottak bennünket különösen a legjelentősebb frakciók között okozott ütközést ez a nyolc téma. Először úgy tűnt, hogy szinte lehetetlen feladat itt egyeztetni, ám néhány forduló után az a benyomásom támadt, hogy a nyolc témából hét tekintetében sikerült dűlőre jutnunk. E kompromisszumok révén. Engedjék meg, hogy megemlítsem ezeket a nagy nehezen kialakított kompromisszumokat, a legvégén pedig szótejtek majd a legellenmondásosabb témáról is. B. Kompromisszum. Hogyan lehet szétválasztani a földi ö, kezelés szolgáltatásait a reptéri szolgáltatásoktól. Többféle koncepció alakult ki. Egyrészt teljes jogi szétválasztása a két tevékenységi körnek, volt egy opció, aztán egy olyan funkcionális szétválasztása a két körnek, és harmadsorban pedig egy végső szétosztás. Aztán ott van a B kompromisszum, amely az irányításbeli, menedzsmentbeli szétoszt, szétválasztását ö, irányozná elő ezek, ennek a két tevékenységi körnek. Tehát nem lehetne egy vezetője a szolgáltatásnak, a földi szolgáltatásnak, meg a reptéri irányításnak. Tehát nem, meg kell osztani az irányítását, a menedzsmentjét ennek a két körnek. Lenne a megoldás, amit a B kompromisszum javasol. Ez kiteredne azokra a vállalatokra is, amelyek úgynevezett háztól házig, vagy ajtótól ajtóig szolgáltatást nyújtanak. Tudjuk, mely vállalatokat értjük ez alatt. Azokat, amelyeket nem fed le az Európai Bizottság javaslata. Szerintem sikerült kezelnünk ezt a joghézagot, vagy ezt a hiányosságot. Aztán a dénes kompromisszum az a szolgáltatások kiadásának ellen a, jóváhagyásáról, tehát az, ö, aztán a földi kezelés szolgáltatás nyújtó vállalatok jóváhagyása, engedélyeztetése, amelyek EU uniós reptereken nyújthatják szolgáltatásokat. Egyszerű lenne ez engedélyeztetés, és ezáltal az EU belül bárhol lehetne szolgáltást nyújtani az illető vállalatnak. Ennek lenne hozzáadott értéke, ennek a megadásnak. A bizottság javaslata ezzel szemben meglehetősen bonyolult volt. A mi kompromisszumunkban szerintem egyszerűsítettük ezt az eljárást a, a szolgáltató vállalatok engedélyeztetésre vonatkozóan kisebb terhet ró a vállalatokra. Ez az eljárás, amit mi javasolunk. és ezáltal könnyítjük a működésüket. Ezt a, aztán a tagállam kell értékelje ennek aspektusait a biztonság tekintetében. Ubezpieczeniem oraz... Védelem, biztosítás, már biztosítók általi biztosítás, és a személyzet végzettségének, illetve szakképzettségének biztosítása. A szokatások koordinálása és a H kompromisszum szól arról, hogyan lehetne, amely egyébként ez a pont nem volt ellenmondásos, de a G, a Géza kompromisszum a minimális minőségi normákkal kapcsolatban, került kialakításra. Ez mindenképpen hozzáadott értéket jelent a mi dokumentumunkban. Arra törekedtünk, hogy a szolgáltatások minősége javuljon. Sokszor elhangzik az azért, hogy a, a szolgáltatások liberalizálása alása, vagy rontja a minőség színvonalát. Hát mi éppen arra törekedtünk, hogy ne, alak, ne, így, ne így legyen, és a, a liberalizálás kapcsán javuljon a, a minőség. Erre törekedtek ezek a minimum normák, amelyeket maga a reptér kell, hogy meghatározzon. Hiszen a, a reptér működtetője tudja pontosan, mit lehet és mit nem lehet nyújtani, milyen színvonalat lehet biztosítani az adott reptéren. A, az is fontos elem, hogy a tagállam független hatósága felügyelje az egész folyamatot, és aztán a A kompromisszum volt a legellenmondásosabb. Ez a liberalizációs kompromisszum nevet is viseli, ez a pont. A lényege az, hogy a verseny feltételeket alakítsa ki, a szolgáltatók közötti versenyt rendezze, illetve optimalizálja. Látnunk kell, hogy az, hogyha csak egy szolgáltatót választanak ki, egy indul egyáltalán tendereljáráson, az nem igazi verseny. És ha te nem vesz részt az el, a reptér ö, igazgatása a folyamatban, az sem helyén való. Különösen igaz ez a legnagyobb Európai Uniós repterekre. A mi javaslatunk lényege abban a kompromisszumban ragadható meg, amelyet egyébként több frakció is támogatott, és amelyet remélem holnapig a többi frakció is támogatni tud majd, amely javaslat növelni azokat a minőségi küszöböket, illetve anyagi küszöböket, amelyek eddig 5 milliónál voltak, most 10 millióra emelnénk, pomogłoby ograniczyć do, do dwóch. Od... Tehát 10 milliós küszöbértéket határoznánk meg, amelytől és három ö, pályázó lenne a, a meghatározott pályázati szám. A hét legnagyobb Európai Uniós reptéren pedig évi 35 millió utas fölötti szintet jelent ez a nagy reptér kategória. Itt javasoltuk azt, hogy a negyedik vállalatot is engedjenek be a pályáztatásba. A dokumentum összefüggésében mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a tagállam... a tutaj a gdyby chciało, to tak naprawdę... E, szabályozások révén megnyitható volna a piac, 5 év alatt 3, 10 év alatt pedig 4 szolgáltató vállalat előtt. Tehát nem lehet ezt azért elképesztő iramú vagy észveszejtő liberalizációnak nevezni ezt az ütemezést. Ha például megnézzük a tokiói repteret, ott bizony 10 szolgáltató működik, három ezek közül teljesen független, egymástól független nagyvállalat, és nincs olyan eljárás, mely révén a, a légitársaság tudná kijelölni a földi szolgáltatást. Persze nem akarjuk átvenni a japán megoldást, de azért érdekes megvizsgálni más példákat, meg kell vizsgáljuk nálunk, mire van lehetőség. Szerintem ez a kompromisszum észszerű és helyén való egy kicsit megnyitjuk ezzel az ajtót a verseny előtt, különösen a nagy repterek esetére koncentrálva, ám hosszú évekbe telik az, mire ezek a szabályok bevezetése kerülnek, és ekközben a munkahelyeket is megvédjük. A foglalkoztatási szakaszabadság, amely véleményt alakított ki mm, korábban ebben a témában, nagyon sok megoldást alakított ki, a földi szolgáltatást nyújtó vállalatok alkalmazottainak. Ezek teljesen egyedülálló megoldások. Ezeket is látnunk kell tehát. Tehát ha megnyitjuk a, a, a verseny előtt a piacot, akkor a dokumentum egyéb megoldásait is figyelembe kell vennünk. Ezért lepett meg az, hogy egyes képviselőtársaim az egész dokumentum elutasítását javasolták. Holott, hogyha tudnunk kell, hogyha visszaküldjük ezt az anyagot a bizottságnak, akkor mindent törlünk ebből, amit eddig a foglalkoztatási bizottság beletett, tehát az Employment Committee teljes munkája ezáltal a munkahelyek védelmében tett javaslatai feledésbe merülnek, eltűnnek a következő körre. ez meg kéne szívelni azoknak is, akik most tüntetnek az Európai Parlament épülete előtt. Mert a dokumentum, ha így döntünk, akkor visszamegy a bizottság elé, és ezek a megoldások akkor okafogyottá válnak, el is feledkezhetünk róluk. Ha. Mert azt hogy tudnunk kell, hogy a nagy reptereknek önmagában nem érdeke a verseny biztosítása a szolgáltatások terén. Úgyhogy ezért érdemes támogatnunk ezt a dokumentumot, ezen érdekek fényében. Remélem, hogy minél többen szavaznak rá holnap. Szoros szavazások nézünk elébe, azt hiszem. Úgyhogy azok, akik még nem határoztak, kérem, olvassák el alaposan az anyagot. Még egyszer mondom, hogyha az első olvasatban nem jutnánk dőlőre, és a bizottság elé kerülne vissza az anyag, akkor a mi munkánk meg a többi szakbizottság munkája is megsemmisülne. Köszönöm szépen. Először a földi közszolgálásról beszélünk, utána pedig majd a zajról Mán úr fog hozzászólni ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A szakbizottságunk már szeptemberben lezárta a jelentést azért, mert pontosan már láttuk ezt a problémát, és kértük azt, hogy a bizottság jelentését, hogyha el akarnánk utasítani, az azt jelenteni, hogy nem tudnánk semmilyen fajta álláspontot kialakítani a foglalkoztatottak szempontjából. Ezért azt javasoltam a szabizottságunkban, hogy minden esetre próbáljunk meg egy tartalmi pozíciót kialakítani és egy többséget elérni. 36-an szavaztak emellett, négyen nemmel szavaztak, egy tartózkodott. Tudjuk, hogy nem mindenkinek felelme a kompromisszum, de hát nekünk sem felelme minden egyes jelentés, de a foglalkoztási bizottságban tehát elértünk már egy kompromisszumot. Ennek során fontos volt az, hogy el akartuk érni azt, hogy az oktatás, a továbbképzés mindenképpen biztosítva legyen, ennek meg kell történnie azért, hogy nem mondhassuk azt, hogy két napon uh, belül ne lehessen egyfajta képzést létrehozni, ez nem kötődik a kompetenciához, hiszen itt arra van szükség, hogy megfelelő módon kell szállítani a légutasokat, és arra is hangsúlyt fektetünk, hogy amikor átvételre kerül sor, akkor a foglalkoztatottak jogai megmaradjanak, ide tartoznak például a tarifa megalapodások, vagy a kötelező érvényű megalapodások Ezek olyan részek, amelyek nálunk a foglalkoztatási szabadságban megmaradtak. Van egy fejezet és egy alfejezet, amely ezekkel foglalkozik, de a parlamentben mindenképpen együtt kell működnünk, és ehhez, ehhez is hozzátartozik. A, meg kell vizsgálni a szociális védelmet is. Arra is utalt a jelentéstevő, hogy a minőséget kell biztosítani. Ez így van. Többségben ellenezzük azt, hogy további szolgáltatók megjelenjenek. Nem azért, mert nem akarjuk a liberalizációt, senki sem szeretné a monopóliumot, viszont szeretnénk elérni azt, hogy akik ott vannak már, mint szolgáltatók, azok nem menjenek egy adott minőség alá, és ne lennek olyan szolgáltatók, akik nagyon olcsó munkahelyeket hoznak létre, mert nem lesz meg akkor a szociális védelem, és ennek kihatása lesz nem csak a foglalkoztatások védelmére, hanem azok ö, ö, szempontjából is, akik utasként vesznek részt a repülőtereket. Tehát ez nagyon fontos volt a foglalkoztatási szabizottság számára. Remélem, hogy sikerül megállapodnunk a végén, de a leginkább azt szeretnénk elutasítani, hogyha további um, szolgáltatók megjelennének, mert nem tudjuk, hogy milyen fajta ö, minőség jönne így létre. Mindenképpen a különböző tagállamok különbségét figyelembe kell vennünk, ez egyértelmű számunkra a és szabadságban. Tehát nagyjából ezek voltak a legfontosabb ö, részei az én jelentésemnek, amelyek már szeptember óta elérhető. Készek vagyunk a kompromisszumra, viszont mindent nem tudunk lenyelni, és ezzel zárom elnök úr, ez egyfajta demonstrációt is jelentett. 2500 foglalkoztatott vett ezen részt Európa több repülőteréről, és nagyon egyértelmű az, hogy mindenképpen egyértelmű üzenetet kell küldenünk ezer emberek felé innen az Európai Parlamentből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elkadraui úr az SND részéről. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Az árnyék jelentéstevőnk úr nem tudott részt venni ma itt az ülésen, engem kért meg, hogy helyettesítsem, és azzal kezdeném, hogy először is a jelentéskészítőnek köszönet mondok a munkájáért, de őszintén azt is el kell mondanom, hogy a frakciónk a szavazáskor amellett lesz, hogy a bizottság javaslat elfogadjuk. Nem igazán voltunk lelkesek az irányába, hogy megnyitsuk a piacot még jobban, főleg 96 után, hiszen látok betetni a szociális piacon, de mindenképpen készek vagyunk a párbeszédre, mint a foglalkoztatási bizottságban, pedig itt ebben a szabizottságban. Mindenképpen a um, szociális részét a jogszabálynak javítani kell, mindenképpen tehát javításra van szükség, és képesnek kell lennünk arra, illetve szeretnénk a kompromisszumos módosításokat támogatni, kivéve az A kompromisszumot, amely szerintünk nem kompromisszum, mert szerintünk ez nem elfogadható. Ez tovább, sokkal tovább mutat, mint az Európai Bizottság javaslata. Összességében nem elegendő számunkra az egész, és ezt egy elszalasztott lehetőségként tekintjük, főként szociális területen, hiszen vannak olyan problémák, amelyeket fel, meg lehetne itt oldani, például a szerződések tekintetében, a minimális bérek esetében tagállamonként, ezekről is lehetett tárgyalni európai szinten, azonban ez nem történt meg, és pontosan ebből kifolyólag admálat leszünk, hogy ezt elutasítsuk. Szeretném azt hozzáfűzni, hogyha ezzel nem kapunk többséget, ezzel az elutasítással, akkor, ahogy már korábban bejelentettem, vannak olyan kompromisszumok, amiket tudunk támogatni, és készek leszünk arra, hogy a holnapi viták során, illetve a szavazás során, illetve a plenáris szavazás során a párbeszédet tovább folytassuk, szeretném bemutatni azt, hogy meg tudjuk győzni talán a jelentés készített a fontos pontokról. Hajlandóak vagyunk a párbeszédre a jobb eredmény érdekében plenárisan, viszont a jelenlegi eredményekkel nem tudunk egyetérteni. Klinz úr az Álde nevében. Mint árnyék előadó pár szóval élnék Először is köszönöm Zászada úrnak azt a fáradozást, mely révén nagyon széttartó véleményeket, amelyek nagyon sok módosítóban az testet, sikerült valamiképpen összefogni a kompromisszumokban. Az Európai Bizottság a, nem a liberalizálás kedvéért teszi ezeket a lépéseket, hanem a szolgáltásokat kívánja javítani. Ez a végső cél, tehát nem ön cél a liberalizáció. Én szerintem nem feltétlenül a pályázók számától függ egyébként a minőség. Ha a személyes tapasztalataimra támaszkodok, Londonban, Zürichben, Amsterdamban gyakran fordulok meg a reptérem, ott, ahol teljesen liberalizált a szolgáltatás, 9-10 szolgáltatóval nem jobb a minőség, mint ahol kettő vagy akár egy szolgáltató működik. Tehát önmagában ez nem így működik. Ez felveti bennem a kérdés, hogy a bizottság vajon a javaslat kidolgozása előtt miért nem próbálta meg azokat a szabályokat megvizsgálni, melyek révén miért nem mérte a minőséget a reptereken, miért nem mérte fel a helyzetet. Ezen túl néhány konkrét javaslatom. Az előttem szóló sok ponton támogatok. Ez elég ritka eset, hogy én egy szocialista képviselőt olyan nagyon támogatnék a felvetésében, most ez a helyzet. A kompromisszumos javaslatok közül tudnilik, sok között csak nüanszbeli különbség van, ez szerintem nem áthidalhatatlan különbség. Ugyanakkor a szolgáltatók beengedése, itt négy kritériumot jelöltek meg ezzel kapcsolatban, én, mint korábban, most is a pénzügyi erejét a, a pályázónak figyelembe venném, mint korábban tették. Szerintem nem jó, hogy ezt töröljük egy az egyben a pénzügyi erő, a pénzügyi kés, képességre vonatkozó kitételt. A minimum normákra persze szükség van, ám nem tudom, hogy tényszerűen egy ilyen részletes taglaló listára szükség van-e. Holott, hiszen ez jó részt az adott reptértől kell függjön, a reptér kell eldöntse, hogy mi, a, mi norma. Lehetne minimál norma 30 perces átszállási idő. Egyik reptéren ez simán megy, más reptereken viszont lehetetlen ezt teljesíteni. Tehát azért ezt nehéz így előre elhatározni. A legnagyobb, teljesen egyetértek azzal is, hogy a földi szolgáltatók, amennyi, szolgáltatás amennyiben maga a reptér nyújtja, akkor is szét kell választani menedzsment szempontjából a többi szolgáltatástól. És helyén való az is, hogy egy auditor megvizsgálja és aláírja azt, hogy nincs keresztfinanszírozás, kereszt állami támogatás. Ez helyén való és fontos. Ám az, az alkompromisszumban viszont nehéznek talán elfogadni azt, ami áll, ez nem liberalizációs kompromisszum szerintem, hanem az eredeti javaslat. Benne maradt a maximális követelés, és ez túl magas szerintem. Ez nem változott, tehát nem igazi kompromisszum ez. Én csökkentést javasoltam e tekintetben, ezt nem nagyon szívvelték meg, ilyen értelem az a kompromisszum szerintem nem kompromisszum, nehéz lesz támogatnom így. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony a zöldektől. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy igyekezett kompromisszumokat kikovácsolni, ám egyes területeken továbbra is az a véleményem, hogy egyszerűen nem volt más lehetőség, mint a itt Például a foglalkoztatási szakbizottság javaslatait tartalmilag nagyon érdekesnek tartom. Ám nem kötelezőek egész egyszerűen ezek a javaslatok, ez velük a baj. Nagyon szép megfogalmazások ezek, amelyek lehet alkalmazni, meg lehet, hogy nem, más meg nem fogja alkalmazni, és minden marad a régiben. Ebben, ebben áll a hiba. Ha sikerrel járnánk abban, hogy kötelező normákat határoznánk meg, és érvényesítenénk, és ezzel a, ezáltal biztosítanánk a nemzeti jogszabályok érvényesülését, például a munkaerő kiküldésére vonatkozó irányelv és egyéb apróságok érvényesülését, akkor egész másképp festjen a dolog, mint ahogy most fest. Ahogy Klinz képviselőtárs most mondta, én is problémásnak találom azt, hogy nem hiszünk abban az automatizmusban, hogyha egy nemzeti monopóliumot levált egy európai oligopólium, az automatikus javítaná a helyzetet. Nem, ez a, nem így áll a dolog. Mert Európa szerte vannak pályázók, például a csomagkezelésben, ha nem csak Bécsben, hanem Londonban és Olaszországban is elveszhet a csomagom, és ha ugyanaz a vállalat veszti el, az nekem nem sokkal jobb ezzel az én helyzetem. A, a kofferem elvész így is, úgy is, vagy nem lesz hamarabb meg. Tehát automatikus hatások nincsenek. Az, hogy több pályázó van, nem automatikus jelent jobb helyzetet, vagy jobb minőséget és talán okos megoldás volna, hogyha tényleg az, az utasok érdekét néznénk, akkor először azt kéne elemezni, hol kell egyáltalán beavatkozni, hol van szükség módosításokra. Azért döntöttünk úgy, mert, mert nem kötelezőek a szabályok, és mert a pályázók, az alkompromisszumok alapján ismét bejöhetnek a hátsó kapun, ezért gondoltuk, hogy, hogy az egész teljes elutasítása, vagy visszautalása, a dosszi utasítása a legokosabb javaslat volna, leg, megoldás. Hogyha sikerülne, és persze a szociális normákat kötelezővé tenni, akkor persze másképp döntöttem volna. Ám nem ez a helyzet. És az ajánlások hát az, az ajánlások az európai kontextusban nem nagyon működnek, és végső soron a versenyképesség levét úgymond a munkavállalók iszák meg, és persze az utasok is, akik megszenvezik esetleg a minőség romlását. Mr. Van Dalen, for the... Van Dalen úr. Voorzitter, ik begin om de rapport Elnök úr, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a jelentéskészítőnek. Mindent megpróbált, mindent megtett azért, hogy sikerüljön megállapodásra jutni, de hát a német kollégák ismerik a frankfurti helyzetet, milyen fajta monopólium van ott, ezt szeretnék ezt könnyíteni. Aki német országból jött, az támogatja ezt a dossziét, és hát erről van szó, és pontosan itt van az akadály a jelentés készítő számára is, hiszen itt a frankfurti helyzetét szeretnénk megváltoztatni. Elnök úr, nekem az a tapasztalatom azután, hogy több repülőteren is dolgoztam, általában a liberalizáció azzal jár, hogy egyre sebbé válik az árverseny, és a szakmai tapasztalatom az az, hogy ez jobbat tesz a utasoknak és a repülőtereknek is, az utasokat jobban kiszolgálják, jobb árakon, és jobb a minőség és a földi kiszolgálás sokkal jobbá válik, hiszen tudják, hogy ha jó szolgáltatást adunk, akkor ez eredményen jár. Én egyetértek az A de van egy kis... Tehát az A uh, ma ezt tudok élni, viszont a többi kompromisszum esetében én nem látom elég erősnek ezeket a kompromisszumokat ahhoz, hogy a monopóliumokkal szakítani tudjunk, és hát tudjuk, hogy milyen volt a vita a, a vasúti dosszéval is, Tudjuk, hogy mit történik akkor, hogyha a különböző társadalmakat nem tudjuk elválasztani, nem tudjuk a különböző lettékeseket elválasztani, és a kompromisszum a, a, a kompromisszumban és a, hogyha nem tudjuk megfelelően elválasztani ezeket, akkor nem tudjuk a megfelelő helyzetet létrehozni. A H kompromisszum, elnök úr, ez sem igazán érthető, hogy miért akarunk mindent résztekben itt kellett Európában azt szabályozni, hogy a legkisebb repülőtéren is mi történjen. Túlságosan sok itt a részlet, viszont nem is meg igazából a dolgokat. Az A kompromisszumot tehát támogatom elnök úr, a többit, a többit viszont a frakció nem tudja támogatni. Mrs. Wells, for the... Köszönöm szépen, Wells asszony a zöldek részéről. Köszönöm szépen, 3000 foglalkoztatott Németországból, Franciaországból, Nagy-Britániából, Belgiumból, a Luxemburg téren tiltakoztak a földi kiszolgálás további liberalizációja ellen. Mann úr ezt már említette, és arra szeretném kérni a kedves kollégákat, hogy a bizottság rendeletjavaslatát ne szavazzák meg, és ezt utasítsák vissza. Ugyanis szociális és a megfelelő földi kiszolgálásra van szükség, és az a fajta liberalizáció, amit a bizottság javasolt, a sokkal rosszabb munkaviszonyokhoz vezet, a bérek csökkentéséhez vezet, és a kompromisszumos javaslatok még rosszabbá teszik a bizottság javaslatát. Minőség biztosítására van szükség, úgyhogy a foglalkoztatókat tovább képzik, és nagyon fontos az, hogy nem a bérdömpinggel legyen a verseny, és a közbeszerzés tekintetében fontosnak kell lennie az, hogy reprezentatív legyen a, tarifa megállapodás, a bérmegállapodás. Amikor új vállalat veszi át a földi kiszolgálást, akkor a már meglévő viszonyok alapján kell átadni ezt, és el kell választani a földi kiszolgálást az, hogy el lehessen választani a felégszolgálást a légitársaktól, azt nem lehet elfogadni, és mindezek miatt azt kérem, hogy utasítsuk el a bizottsági javaslatot. Thank you. Köszönöm szépen, Gros úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is örültem volna a további kompromisszumoknak, de azt hiszem, hogy a vita a holnapi szavazás után, illetve a foglalkoztási szabadság eredménye után továbbra is folytatódni fog majd. Három pontra szeretnék kitérni. Először is, hogyha a piac nyitását így vitatjuk meg úgy, ahogy azt mi most tesszük ennél a témánál, akkor elfelejtjük azt, hogy a liberalizáció nem arról szól, hogy a minőséget csökkentsük és a béreket csökkentsük, hanem arról, hogy a piac akkor az állampolgárok érdekében pontosan az ellen tettjét akarjuk elérni. Egy olyan országból jövök, ahol mind a minőség, mind pedig a e, minimálbér ez ezen szolgáltatások esetében, és úgy gondolom, hogy a pont emiatt a piacvonítás nem lett rossz a bérek szempontjából, mert hogyha egy monopólium, vagy, vagy egy duopólium van, egy olyan országban, ahol nincsenek bérek, akkor nem igazán van a munkavállalók esetében jogos védelem, pont ellenkezőleg. Itt a foglalkoztást megvédjük, viszont a munkavállalók viszonyait nem javítjuk. A második pont az az, hogy ha tegnap beszéltünk a posta mennyitásáról, holnap beszélünk majd a vasúti szolgáltatások mennyitásáról, akkor különböző véleményeket hallunk a különböző régiókból, és hirtelen valaki pozitívan értékeli a, a liberalizációt, és ezt nem tudom elfogadni. Ezt el kell mondjam. Én úgy gondolom, hogy az igazság között van, amit Szasszáda úr, aki szerintem jó munkát végzett, és kompromisszumkész volt, tehát az ő közötte van, az igazság, illetve a többi extrém pozíció között, viszont nem lehet az, hogy az én régióm majd vállalja az európai konkurenciát, és, mert, és én támogatom pontosan ezt a liberalizációt, másrészt viszont nem lehet védeni a piacot. Nem, nem lehet az, hogy Párizsban 20 évig védik a piacot, ez nem, ez nem lehet a jövő Európája, kell egyfajta logika, és ez a logika hiányzik a jelenlegi vitából számomra. Minden tiszteletem az önöké, de mindenképpen el kell mondani az embereknek azt, hogy lesz konkurencia. Ezt Hessennek, illetve Frankfurtnak is mondom. A szolgáltatások javításával, illetve egy eurós jegy árnövekedéssel növelni lehet a béreket, és ezt is el lehet mondani az embereknek, és ezt is elérheti Európa, plusz még ezekkel a pénzekkel munkahelyeket is teremthetnek. Ez, ez Európa jövője, és nem pedig a piacok védelme. Thank you very Köszönöm szépen. Van Dalen, alelnök úr, tehát hé, heten szóltak heten szeretnének még felszólalni, és lezárom a listát ezzel. Akkor Liberácki úrral kezdene. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, de azt hiszem, hogy én vagyok a félreértés egyik oka, de engedjék meg, hogy a, a piac témával kezdjem. A piac szót többször hallottunk, de nem a ö, földi kiszolgálás európai piacáról beszélünk, hanem repülőterekről beszélünk. Tehát arról, hogy egy repülőtéren kettő, három vagy négy földi kiszolgáló dolgozik, működik ugye bizonyos területek koncentrációhoz vezethetnek, de mindenről a dokumentumban egy szó sincs. Ugye arról van szó, hogy emelik 5%-kal a fizetéseket például a repülőtereken, de ö, ezeket a személyeket nem a repülőtér maga ö, kéri fel erre, ezekre a feladatokra. Az a benyomásom, hogy a bizottság javaslata nem igazán értelmezi megfelelő módon, hogy mit is értünk földi kiszolgáláson. Én értem, hogy Zaszeda úr, a jelentéstevőnk mit akart elérni Japánban a földi kiszolgálók feladatairól volt szó, de beszéltünk Frankfurtról is, de nem mondjuk azt, hogy monopólium ma rendelkezik a frankfurti repülőtér, és tudjuk mindnyáján, hogy a monopóliumok hogy működnek. Azt hiszem, hogy itt a javaslatok, amelyeket az EMPLÖ, a Foglalkoztatási Bizottság dolgozott ki, teljesen más jellegűek a földi kiszolgálással kapcsolatosan, mint más területeken teljesen máshogy kell megfogalmazni ezeket az elemeket, hogy a minimum bérekről is szó volt, hogyan lehet ezeket elérni. Egyetértek azzal, amit Van Dalen úr mondott, nevezetesen, hogy fontos az, hogy megpróbáljuk a liberalizációt elérni de egy hasonló helyzetet kellene elérnünk, mint a vasút csomaggal kapcsolatosan. Itt hallottunk néhány nevet, de mi azt szeretnénk, hogy a az eredeti javaslaton javaslatot dolgozza át a bizottság. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáját. El kell mondjam, hogy én különös képpen furcsa tartom azt, hogy vitát folytatunk arándoták alapján, hiszen tudjuk, hogy milyen fajta vannak a repülőtereken, elvesztett bőröndök, várakozás, és úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ezzel foglalkoznánk, és nem pedig anedótákkal, illetve ideológiákkal. Van úr azt mondta, hogy a liberalizáció igazából fontos ahhoz, hogy jobb legyen a szolgáltatás ezen a piacon. Nem igazán értem azt, hogy meg kell leszögezni azt, hogy speciális piacról van szó, amely másképp működne, vagy más követelményekkel rendelkezne, mint bármely más ekonomiai, szekt- gazdasági szektor az Európai Unióban. Néhány módosítót is benyújtottam ebbe az irányba, és ezeket láttam a kompromisszumban, ezeket támogatni is fogom. Én támogatom azt, hogy a nagy repülőtereken a nagy földkiszolgálókat bizonyos feltételekhez kötik, ezért ezzel tudok, együtt tudok élni. A szociális problémákkal kapcsolatos pontok, a bér problémák, ezről beszéltek a 12-es cikkben a foglalkoztási szabizottságnál is, Viszont ez nagyon nehéz pont a számomra. Van egy alapvető problémám ezzel, hiszen nincs probléma azzal, hogy definiáljuk a szociális jogokat, illetve hogy megfelelő béreket adjunk a munkavállalóknak, viszont a szociális privilégiumokkal nekem vannak problémáim. Nem lehet ezt a szektort másképp kezelni, mint a többi szolgáltatási szektort az Európai Unión belül, illetve a jogi el és a földi kiszolgálóknak a repülőtér többi szolgáltatásait, ez is fontos számomra. Láthattuk azt, hogy a vasúti csomagnál itt voltak problémák, és nem hozott ez javítást. Így is megmarad a, a támogatás nem átlátható módon, ezért úgy gondolom, hogy egyetlen megoldás erre az, hogyha jogileg elválasztjuk a különböző szolgáltatásokat. Szerintem a dossziéval az fog történni, hogy különböző lesz majd a szavazás, és az lesz majd az eredménye nem lesz további liberalizáció, ugyanakkor a 12-es cikkét a foglalkoztatási szabadságcsalak el kell ö, ö, fogadni, hogyha nem lesz elválasztva a földi kiszolgálás a többi szolgáltástól, akkor nem igazán lesz jó az utasok számára, és azt fog ez jelenteni, hogy a liberalizáció nem fog működni. Hogyha a liberalizáció nem fog működni megfelelően, akkor nem lesz jobb a szolgatás az utasok számára. Úgy gondolom, hogy egy olyan megoldásra van szükség, amely működőképes lesz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kramer úr. Ja, mich... Engem az bosszant, hogy a bizottság nem végzett hiba elemzést először. Mert ha interjút készítenénk, akkor hallhatnánk, hogy azok, akik elveszítjék 68%-ban a csomagjaikat, azok azt mondják, hogy a szolgáltatásban változtatni kell valamit. És meg kéne vizsgálni, melyik reptereken történik legtöbb ilyen eset. Nyolc éve utazom Brüsszelbe, így soha nem veszett el a, egyszer sem a csomagom. Ám az angol kollégáktól azt hallom, hogy Nagy-Britanniában annak örülnek, ha véletlenül megvan a bőrönt. Heathrow-ban 16 cég működik, itt Brüsszelben csak kettő, aztán mégis sokkal jobb itt a helyzet. Van lehet pozitív, meg negatív példákat sorolni konkrét analízisra lett volna szükség, hol a hiba. Ha Ugye, ha túl sok szervezet között osztik el a felelősség, akkor felelőtlenség áll elő. Ezt jól ismerjük. Ez jelenthet káoszt is. Ezért kellett majd egy világos elemzést végezni. A második téma a verseny. Gross úr itt ül, vagy nincs itt, mert Németországban nincs minimumbér, de az, hogy éppen a földi szolgáltatók vezeték majd be a minimálbért, az egy naiv feltételezés. Vagy lesz minimálbér, vagy nem általában. Egy-egy ágazatban nem lehet bevezetni azt. Aztán az is bosszant, hogy a bizottság elveket követ, és nem ott avatkozik be, ahol szükség van. Például Mátyó Jogoros említette az RTP-t. Helyén való ez. Kölcsönösen nem lehet egy-egy érdeket érvényesíteni csak. Franciaországban a, a francia vállalatok adóját a rolling stock vállalatok esetében csökkentették, a külföldiek vezetik meg adóban, és ezáltal kizárnak minden külföldi versenyt. Ezzel a bizottság semmit sem csinált, máig sem. A harmadik pont a Ryanair. A Ryanair a legutóbbi üzleti jelentés szerint 300 milliós plusszal zárta az évet. Objektíve viszont 500 milliós veszteséget könyvel el, ám 800 milliós állami támogatást kap végül is, amit mi fizetünk meg, és mégis ott van ezáltal a piacon. Ez a legrosszabb ö, ö, tervgazdálkodás állami támogatások révén. Ezzel kell foglalkozni a bizottság, és ez megoldott volna minden problémát, akkor nem lenne gond a, a földi szolgáltatókkal sem. Egy dolog világos. Ha két cég jól versenyez, ez nem kell a harmadikat, negyedik is bevezetni, ez nem, ez őrültség. A minőség kell először álljon, első helyen álljon a képzés tekintetében, és akkor már lesz majd jó verseny is. Mrs. Foster. Foster asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a heroikus erőfeszítés, amelyeket teljesített a jelentéstevő, ezeket az erőfeszítéseket mindenképpen üdvözölni kell. Ugye van egy repülőtéri csomagunk, három jelentésünk, ez is többek között, és úgy gondolom, hogy itt sajnos egy, egy ilyen káosz alakult ki. Lehet, hogy a legjobb szándékkal is, de ez alakult ki. Én hihetetlennek tartom azt, hogy mi itt ebben a bizottságban támogattuk a ö, több mint tíz éven át a liberalizációt, a ö, ö, repülő ö, ágazatban, és most Ugye itt egy kereskedelmi bizniszé próbáljuk átalakítani ezt az egész szektort. Nagyon sok repülőtéren, különböző helyi hatóságok működtetik a repülőteret, vagy földi kiszolgáló szolgáltatók. Tehát mindenképpen egy ilyen kereskedelmi tevékenységé alakították át ezt az egész ágazatot. Én úgy gondolom, hogy a legjobb feltételeket kell biztosítani, a legjobb fizetést, béreket kell biztosítani azoknak, akikkel együttműködünk. Lojális, jó emberekre van szükség, de azt is el kell dönteni, hogy hány földi kiszolgáló le- lehet egy repülőtéren. Ugye itt Zaventem kapcsolatosan, Skiphollal kapcsolatosan tudjuk, hogy a e, saját kiszolgálást e, létes, e, létesítették előnyben. Tehát tudni kellene, hogy a, merre is megyünk most. Az Emplő bizottság is mm, elmondta a véleményét, és ez egy nagyon is jól jövedelmező terület. Ha egy olyan országból jövünk, ahol már évekkel ezelőtt liberalizáltuk ezeket a tevékenységeket, akkor el kell gondolkodni, hogy hogyan is legyen tovább hogyan is lehet biztosítani a versenyt? Hát van verseny, azt hiszem, hogy a legtöbb repülőtéren létezik a verseny. Én éppen ezért azt mondanám, hogy hatalmas erőfeszítéseket tett a jelentéstevő ezzel a dokumentummal. És elnézést kérek a német kollégáktól, de a frankfurti repülőtér témája, ját nem lehet például felhozni meg kell nézni, hogy hogyan lehet az egész helyzetet megfelelővé tenni. Nem csak egyes országokat kell kipécézni. Holnap majd meglátjuk, mi lesz a helyzet, de meg kell nézni, hogy egyáltalán támogatjuk-e ezt a jelentést. A bizottság javaslatában lehet, hogy túlságosan messze akar elmenni most már hat hónap óta beszélünk erről a helyzetről, különböző véleményeket hallottunk, különböző frakciók részéről, hát katasztrofikus a helyzet. Mit szeretnék? Mindenképpen azt, hogy a az ügyfelek számára jó feltételeket biztosítsunk, hogy akik a repülőtereken dolgoznak, lojálisak legyenek, PAK képviselő. <clears throat> Köszönöm szépen. Nyugodtan beszélhetek, hiszen nem ö, német képviselő vagyok, de én sem annyira szerettem a frankfurti repülőteret, de itt egy eléggé komplex témával kell szembenéznünk, és nem könnyű a dolgunk, és a jelentés készítő is sem tette könnyebbé a dolgunkat. Én tudom, hogy sokat próbált tenni az ügyet mi akkor sem értek együtt az eredményeivel. Tomás Manav és Klinc kollega a foglalkoztatási szabizottságból rámutattak arra, hogy különböző a helyzet a különböző repülőtereken, és úgy gondolom, hogy mindenképpen egy kiegyensúlyozott javaslatra van szükség. Nem vagyok egyedül a szkepticizmussal, ami a liberalizmust övezi. Hosszas viták után a liberalizációt támogatói nem tudtak engem meggyőzni. Megállapítom, akár csak Matyi Gros is azt, hogy a posta vagy a vasút területén, vagy a repülő terület, repülés területén is mindig ugyanilyen problémákkal kell szembenézni, ugyanilyen vitáink vannak. Először is egy általános szociális keretre kellene törekednünk, mielőtt még a további piac nyitásról beszélnünk hiszen tudjuk azt, hogy a piacok megnyitása a szociális dömpinghez vezethet. Ismerek egy kis országban egy kis repülőteret, ahol mindig ki kell pályázatokat írni, és nincs igazán egy újabb szolgáltatónak esélye ezen a repülőteren, és ez nem jó a szociális standardok szempontjából is. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell meghagyni a kompetenciát, hiszen ők azok, akik ismerik a problémákat, a szociális standardokat, és szerintem az EU kezdeményezése ahhoz vezethet itt, hogy az egyes országokban a magas standardok veszélybe kerülhet és ezért amellett vagyok, hogy utaljuk vissza ezt a dossziét, hiszen nem látom ennek a többletértékét. Köszönöm. Mr. Gál. Gál úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, a liberalizációról szóló vita során nem szabad összekevernünk az almát a körtével, összevetnünk a kettőt. Hogy a vasúti vita nem nem ugyanaz, mint a légi közlekedésre szól vita. Meg vagyok győződve arról, hogyha Frankfurt és Hamburg között, vagy Amsterdam és Párizs között, vagy Varsó és Katowice között több vonat indulna, és vonzó áron adnák a jegyeket, akkor több utas terelődne oda, mert jobb lenne az ajánlat. Ám ezen oknál fogva. Mert, mert mondjuk két másik vállalat tehát ajánlatot, ha ugyanaz ajánlat, attól nem menne oda több utas. Tehát a dolog nem vethető össze a liberalizáció szempontjából a két dolog. Ezért kérem azt, hogy ne vessünk össze olyan dolgokat, amelyek nem összemérhetőek. A vita megerősítette azt a felfogásomat, hogy a legjobb az volna, hogyha a jelenlegi jogi kereteket hagynánk meg úgy, ahogy vannak, csak egy utalást tennék a szociális aspektusokra. A, a, a földi szolgáltatások földi része jó érde liberalizált, és az EU kívüli ö, pályázók is, például a Frankfurt reptéren szolgáltatnak vállalatok. Tehát nem csak részvényesként, hanem konkrét vállalatként is működnek a reptereken, és nézzük meg, milyen béreket fizetnek ezek a harmadik országbeli vállalatok. Ezért gondolom úgy, és meghallgatva az érveket, jutok arra a következtetésre, hogy épp azért, mert a minőség javítása nem garantálható további pályázó beengedésével. Szerintem arra nincs garancia, hogy a szolgáltatás minősége a több pályázó révén javul. Épp ezért én is elutasítom ezt a megoldást. Gazdasági szempontból pedig, ezt korábban is elmondtam már, vannak olyan tanulmányok, melyeket nem, a leg, nem az érintettek megbízásából készültek, melyek az egyes munkavállalók termelékenységét vizsgálják a liberalizált reptereken, és bemutatják azt, hogy nem magasabb a termelékenysége egy-egy munkavállalónak, liberalizált vállalatnál dolgozó munkavállalónak. Mi több, csökkenhet a liberalizáció révén az egyik munkavállalóra jutó termelékenység. Mutatják be ezek a tanulmányok. Mindezek alapján arra azt javaslom, utasítsuk le ezt a javaslatot. Kolacsek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy abszurd helyzet. A legtöbb nyelvben a repülőtér fogalmat, szót használjuk. Tehát itt egy légtérről van szó, repülőtérről van szó. A repülőtereken való liberalizálásról beszélünk, azt hiszem, hogy sok esetben a munkafeltételeket zavarhatná, zavarhatja a liberalizáció, és nem igazán hozzáadott értéket jelent a fogyasztók az ügyfelek számára. Például egy kisebb szolgáltató 120 dolgozóval Természetesen figyelembe kell venni a jogszabályokat is, azzal kapcsolatosan, hogyan lehet alkalmazni bizonyos kavállalókat, ugye megvannak a jogszabályaink, a normákat illetően, a minőség biztosítását illetően, ahogy az előző felszólaló joggal mondta először, és mindenképpen a hozzáadott értéket, a plusz értéket kell figyelembe venni. Itt ugye volt szó a hatalmas frankfurti repülőtérről, amelynek 5 kilométer hosszú folyosói vannak. ja Nagyon nehéz például ugye eh, panaszt tenni abban az esetben, hogyha valakinek elveszik a eh, csomagja. Az Egyesült Királyságban eh, liberalizálták a, ezt az egész helyzetet. Elnök úr, nagyon ö, rövid leszek, nem akartam felszólalni, de nem lennék becsületes, hogyha csendben maradnék. Azt hiszem, hogy Mindez hasonlít a kikötők liberalizálásához. Azt mondanám, hogy fontos lenne a konvergenciát biztosítani a jogos érdekek között, elsősorban a munkavállalók jogos érdekeiről van szó. De tudjuk, hogy egy ilyen típusú földi szolgáltató nem igazán tudná biztosítani a megfelelő munkafeltételeket. Nem igazán látom, hogy milyen megoldást lehetne találni. Nem tudom, hogy a parlament miért gondolja azt, hogy ha ezt a dokumentumot elvetjük, akkor még bonyolultabb lesz a helyzet. az elhangzottakat, és a mi véleményünk az, hogy ez a megállapodás mindenképpen egy, egy egyensúly helyzetet kell, hogy biztosítson, és úgy gondoljuk, hogy ez az egyensúlyt igenis lehet biztosítani és meg kell találni ezt az egyensúlyt. Néhány rövid kommentárral szeretnék élni ismételten elmondjuk, hogy mennyire fontos növelni a legnagyobb európai repülőtereken a földi kiszolgálás minőségét. Jelenleg látjuk azt, hogy korlátok léteznek a földi kiszolgálás területén, itt a legnagyobb repülőtereken elsősorban. Ugye ebben az egyensúlyban biztosítani kell a munkavállalók számára is a feltételeket a közlekedés terén. Üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek a minimum követelményekről szólnak a minőség terén, a repülőtereken. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy az európai földi kiszolgáló piac fragmentálódjon Végül pedig néhány előadó a szociális aspektusokra is utalt. Ismételten el kell mondani azt, hogy úgy gondoljuk, hogy a földi kiszolgálók a, a földi kiszolgálási kereten belül kell, hogy működjenek. Már léteznek ugye az irányelvek, és az irányelv a, rendelkezik a munkavállalók áthelyezéséről, a képzésről, a munkavállalók minősítéséről. Ez a bizottság és a parlament együttműködik velünk, hogy az európai repülőterek versenyképességét növeljük, elsősorban a földi kiszolgálás területén. Nagyon sokat tettünk már ezen a területeken. A piacnyitás érdekében, a nagy repülőtereken fontos a rugalmasságot is biztosítani a szociális intézkedések terén, elsősorban a munkavállalók áthelyezésével kapcsolatosan. És természetesen, egy, ha egy új rendeletet akarunk elfogadni, akkor a már meglévő irányelveket kell továbbvinni, de a szükséges egyensúlyt kell biztosítani. Zaszada képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem akarok hosszan szólni. Lenne egy technikai információm. Mindössze össze szeretném foglalni az elhangzottakat. Néhány kollega már említette, és én is úgy gondolom, hogy az nem ugyanazok az információink, a minimum követelmények, amelyek körül Van Dalen úr is említést tett. Ezeket tehát nem mi fogjuk meghozni. Minden repülőtérnek kell saját magának a minimum követelményeket eh, kidolgoznia, nem az Európai Bizottságnak. A repülőtereken tudják azt, hogy hogyan lehet eh, a földi kiszolgálás terén eh, biztosítani a feltételeket, hogyan lehet a csomag, csomagkezelést megvalósítani, és így tovább. Kramer úrnak gratulálok, hogy még soha nem vesztette el a csomagját én a berlini repülőtéren nem igazán jó minőségű földi kiszolgálást találtam, és igenis javítani kell a minőségen. Ezekben, e, ebben a dokumentumban megpróbáltam a kompromisszumokat kidolgozni. A liberálisok, a szocialisták azt mondják, hogy lehet, hogy a liberalizálás nem igazán pozitív önmagában. Aztán a liberálisok azt mondják, hogy fontos a munkavállalók biztonsága is. Mások azt mondják, hogy nem igazán kellene, hogy ezzel foglalkozzon. Ez a ö, dokumentum. Lehet, hogy tudják, mondja az elnök, hogy holnap meg fogjuk szavazni a zaj ártalommal kapcsolatos jelentést, a Light Read jelentés. El Kadraui úr, önnek van mondandója, flamandul vagy angolul fog felszólalni? Angolul fogok. El Kadraui úr, köszönöm szépen. Ahogy mondta, Lejtri úr nincs itt ma, és feltételezem, hogy ez a jelentés kevésbé lesz ellentmondásos, mint a földi kiszolgálással kapcsolatos jelentés. Nem várok nagy vitát e témát illetően. Lehet, hogy néhány elemre lehet majd 323 módosítót nyújtottak be, 8 kompromisszumot alakítottak ki a betekintési joggal kapcsolatosan, a zaj általommal kapcsolatos információk, a hatékonyság és a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan. A bizottság javaslatában voltak olyan elemek, amelyek nem voltak benne, és például az egészségügyel kapcsolatosan, egészségügyi kiadásokkal kapcsolatosan a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő nagyon konstruktív módon működtek együtt. Lajtri úr tehát várja a hónapi szavazást. Szeretnék köszönetét kifejezni a kollégáknak a kiváló csapatmunkáért. Ennyit tehát röviden. Még egyszer köszönöm mindenkinek, akik hozzájárultak ehhez, ezekhez az eredményekhez, és várom a kommentárjaikat, meg észrevételeiket, hogyha szükséges Gál úr az LPP e részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Elkadraui kollégának is, aki Lightfield úr nevében beszélt. Csak megerősíteni tudom azt, ami elhangzott, hogy egészen simán tudtuk lezárni ezt a kérdést, összehasonlítva az előző témával. És ezért úgy gondolom, hogy a legtöbb területen széles körű konszenzus jött létre a kompromisszumokkal kapcsolatban, és amióta meglepottunk a kompromisszumokban, egy aspektusban kértem jogi tanácsot, mégpedig ez az a utalás, ami a költséghatékony zajcsökkentő módszerekre vonatkozik, ez benne van a szövegben, az egyes bekezdés 2b pontjában a lehető leghatékonyabb zajcsökkentő módszereket kell kiválasztani. Én ezt politikailag úgy értelmeztem, hogy egy teljes keret ez, amelyekből ki lehet választani a leghatékonyabb módszereket, viszont a jogi szakértők azt mondták, hogyha ez így áll benne, és a gazdasági aspektus, tehát a költségek ebben nincsenek benne, akkor gyakorlatilag ez egy automatizmus, és a leghatékonyabb az az mindig, hogyha nem repülnek, akkor nincs is, lár, nincs is zaj. úgyhogy ezt így fogalmaznánk meg, akkor én attól tartok, hogy ezt túlságosan egy oldalulag egy módszerre koncentrálnának, és több módszert nem vennének figyelembe. Nem, én nem szeretném korlátozni a repülést, sőt ellenkezőleg most nem szeretnék arra hivatkozni, hogy én is érintett vagyok, de hát én, én is ilyen területen érek, de hogyha meghagynánk ezt a mostani megfogalmazást, akkor annak más hatása lenne, mint amit én szerettem volna látni eredetileg, és ezért itt mindenképpen szeretném fenntartani jogot arra, hogy holnap egy szóbeli módosítót nyújtsak be, hogy egy kicsit másképp fogalmazzuk ezt meg, vagy ezt majd visszautasítják, de minden esetre a, további folyam, a folyamat további részében ezt majd meg kell még vizsgálnunk. Van még egy aspektus a kettes mellékletben, amely duplán benne maradt, és arra gondoltam, hogy a kompromisszumot úgy fogalmazzuk meg, hogy az egészség benne maradjon, viszont ez kétszer is benne maradt a kettes mellékletben, az egyes és kettes pontban is, és szerettem volna felhívni figyelmet arra, hogy esetleg itt az egészségügyi a hasznok, a health benefit kifejezést csak egyszer tartsuk, mert ne legyen benne kétszer. És a kollégákat szeretném megkérni arra, hogy ezen gondolkodjanak el, és hogy ennek fényében változtassak meg a kompromisszumot. Ez a két megjegyzésem volt a kompromisszumokkal kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy a fő pontokban sikerült megállapodni, főként az olyan pontokban, amelyek a helyszínen gondokhoz vezethettek volna, de létrejött egy olyan kompromisszum, amely mindenkinek az érdekében áll. Átadom a bizottság érdekében, de az itt érdekében áll. Gála, I don't know what... Köszönöm szépen. Nem tudom, Gáler úr, nem tudom, mit akart mondani, de én úgy értettem, hogy egy almódosítót akar beterjeszteni. Mit jelent az almódosítás szóbeli módosítót? Akkor lehet, hogy máskor majd angolul kell felszólalom, tehát szóbeli módosítóról van szó hogyha szóbeli módosító terjeszt be, persze semmi kifogás, de jó, vannak még más módosítók is. Úgy tűnik a levegőben, de Bakker úr. Uh, Elnézést kell kérek Tremózó úr nevében, aki nem tudott ma este eljönni. Helyette ugrottam be. Köszönet a, munka, a az árnyékeladóknak a munkáért. De Mosza úr azt mondta, hogy az Európai Bizottság az a jogát támogatja, hogy a kiegyensúlyozott eljárás felülvizsgálatát megérthesse, és ez garantálja a szolgáltatók meg az állampolgárok jogait is. Tremosa úr szerint ezek a korlátozások nem az egyetlen megoldást jelentik, csak akkor lehet alkalmazni ezeket, hogyha valóban definiálható a zaj meg fel kell vetni annak kérdését, hogy hogyan mérjük a zajt, milyen zaj teljesítményei vannak az egyes repülőgép típusoknak. Nem szabad a repülőgép típusok között differenciálni, mert a repülőgép típus nem feltétlenül határozza meg a zaj teljesítményt, több egyéb tényező is meghatározza. Az elnök közbeszól, kicsit lelassítana? Tremozó urat szeretném utánozni. Azért hadarok elnök. Nagyon köszönöm meg azt is, az időt felhasználja. De örüljön, hogy nem hollandul beszélek, mert akkor még gyorsabban beszélnék. So, uh, on the collection of data. Tehát az adgyűjtésről. Tremósza úr azt mondotta, hogy figyelemmel kísérte a Fischer folyamatot, el akarja kerülni a párhuzamokat, meg a, a túlzott ö, igazgatási terheket, mert a repülőgép gyártók már a modellezés tekintetében figyelembe veszik a zajszinteket az FAA zajmodell alkalmazásával, és ezen eljárás kapcsán kéne garantálni azt, hogy a rendelkezés betartása kerül, még ez a lehető legköltséghatékonyabb módon, jogbiztonságot is teremtve, oly módon, hogy az ISA a most is érvényben levő nemzetközi kritériumokat is figyelembe vele ezen adatok érvényesítésében. Tremózo úrnak nem tetszik az általános hatékonysági koncepció, inkább költséghatékonyságot alkalmazna e fogalom helyett, és a költség haszon elemzések tekintetében azt mondja, hogy az aktivitás hiánya nem helyén való. Mert felmerül a kérdés, hogyan lehet mérni ezeket az aspektusokat és ezeket az elemeket ezek már benne vannak úgyis a helyi szinten meghatározott zajcsökkentési célokban, Rossza úr szerint minden reptér maga határozza meg a környezetvédelmi zaj céljait. Ezért az ALDE frakció nem támogatja az egyes és a hetes kompromisszumos módosítót, de várjuk az együttműködést, és reméljük, hogy végül uh, pozitív szavazási eredményre jutunk. Köszönöm, hogy az elnök Foszta asszony szó. My For some reason he rubbed you off. Okay. Mrs. Lichtenberger. Thank you. Nem, Lichtenberger asszony a szó. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy kompromisszumok kialakításán fáradozott. Nekem továbbra is az a bajom, a, hogy a tízes bekezdés, az a bizottság beavatkozási joga ö, indította el ezt az egész folyamatot. Jól tudom persze, mennyire nehéz tagállami szinten kompromisszumokat kitalálni az üzemi idők, meg a, a egyéb korlátozások tekintetében. És azt is tudom, hogy általában milyen gyenge a helyzete a petíciót benyújtóknak, a panaszosoknak, és milyen nehéz, milyen személyes ö, nyomásgyakorlásoknak vannak kitéve a panaszosok ilyen esetekben. Ezért tartanám hely, helytelennek, hogyha európai szinten út, átszabályoznánk a fejük felett, azért, mert valamelyik érdekelt gazdasági hátrány miatt tesz panaszt. Nekem ez így nem elfogadható. Nem vagyok nagy bajnoka minden tekintetben a szubszidritás elvének. Tudod, úgy gondolom, hogy sok területen szükség van európai szabályozása. Ám ezen a területen regionálisan nagyon mások helyi, a helyi körülmények, mások fogyhúja szél, más a, a, a terep, és ez mind hatással van a zajviszonyokra, és rendkívül nehéz ezt európai szinten szabályozni. Ez egyik gondolatom. A másik meg az, hogy kiegyensúlyozott módszertan miképp érvényesül. A normál európai jogalkotás gyakorlatában eleve már az a gyakorlat, hogy az egészségvédelmet végső soron mindig tiszteletben kell tartani. Arról nem lehet tárgyalni. Nem lehet a, a, az egészség rovására ö, anyagi hasznot elérni. Tehát ilyen egyensúly nincs. Ebben nem lehet egyensúlyozgatni. Ha az egészségvédelméről van szó, és itt kösen az éjszakai zaj orvosilag bizonyítható módon egészségkárosító hatással bír, ha ezt belátjuk, akkor nagyon nehéz ezzel szemben méricskélni egy reptér ö, anyagi hasznát vagy rentabilitását. Szerintem ez a megközelítés azt a veszélyt is magába hordozza, hogy aztán mások területekre is kiterjesztjük. Például a nagy élelmiszer gyártók, hogyha hatalmas hasznot söpörnek be bizonyos egészségtelen anyagok alkalmazásával, Hát ott is lehet azt mondani, hogy hát kiegyensúlyozott esetleg a kicsiny egészségkárosítása hatalmas haszonnal szemben, mégsem megengedhető. Tehát ez a módszertan általában véve nem elfogadható. Az egészséget nem lehet semmi módon károsítani. Aztán a költséghatékonyság és az egészség hatékonyság pontjai kapcsán egy dolgot világosá kell tenni. Hogyha a költséghatékonyság számít csak, akkor be kell csukni az ablakot, ez a leghatékonyabb. Illetve ha a 20%-kal csökkenthető így módon a zajszint, akkor ezzel megoldott a probléma. Lehet, hogy déli országokban ez nem megoldható. Tehát Sokan azt mondják, hogy a legjobb, hogyha egy, egy hangszigetelt ablakot építenek be a házakba, és az megoldja a problémát. A déli országokban nem mert szellőztetni kell, meg egyéb szempontból sem ilyen egyszerűen lehet kivipálni a dolgot. A költségkatalkonság mentén egyszerűen ö, azt mondani, hogy mindenki építsen be ö, zajszigetelt ablakot. Nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb. Mert, mert Persze eljárás és, és egyéb jogok tárgya az, hogy mettől meddig lehet nyitva egy, egy reptér. De az erre vonatkozó módosítók, a szóbeli módosítók sem támogathatóak szerintem, mert nagyon nehéz ezeket a kompromisszumokat megtárgyalni, és a végén egy szóbeli módosító lesz nagyon nehezen összehozott és nagyon, amúgy is nagyon billenékeny módosítót valaki megbillenti, az szemben nem nagyon elfogadható. De a döntő kérdés szerintem itt a bizottság beavatkozási joga, ezen túl pedig látnunk kell, hogy mennyire nehéz munka volt a kompromisszumokat kialakítani. Köszönöm, és most jön Foster úr, asszony. Um, well, I think we... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív módon indult ez a munka az árnyékjelentéstevőkkel is néhány hónappal ezelőtt. Leitfried úrnak is szeretnék köszönetet mondani, mert eh, hogy látjuk, megszülettek a kompromisszumok is. De ami nagyon eh, érdekes, az, az hogy minnyáján kritizáltuk azt, hogy a bizottság rendeleté akarja átalakítani ezt a dokumentumot. Én azt hiszem, hogy az egyedüli vagyok itt most, aki azt kérdezi, hogy miért támogatjuk, támogatunk egy rendeletet. Hogyha irányelv volt, akkor irányelv legyen. Ami a szubszidiaritási elvet illeti a zajártalommal kapcsolatosan, repülőterekkel kapcsolatosan, akkor azt látjuk, hogy folytatódik a vita az Európai Unión belül. Számunkra ez egy kulcskérdés, és úgy tűnik, hogy sok dolog elveszik. Lightfried úr, a jelentéstevő megpróbált kompromisszumokat kialakítani, én jó magam is nyújtottam be módosítókat, és néhány kompromisszummal egyet is értek, és más kompromisszumok a mi szempontunkból nem megfelelőek. Nem a témát magát illetően, hanem a súlyozást illetően, a cikkekre vonatkozólag, a mellékletekre vonatkozóan Mindenképpen fontos elismerni, hogy ha valaki egy repülőtér mellett lakik, én jó magam a Hiszró repülőtértől nem messze lakom, hát akkor mindenképp ki vagyunk téve a zajártalomnak. Azt hiszem, hogy mindenképpen utalni kell e az egészség témára, a preambulum bekezdésekben nem lehet kvantifikálni például a zajjal kapcsolatos ártalmat. Hát ennyit akartam elmondani a jelentéstevőnek. Van egy másik kompromisszum, amelyel nem értek egyet, nevezetesen a operatív restrikciókkal, korlátozással kapcsolatos területre gondolok, vannak olyan kifejezések, amelyekkel nem értek egyet. Aztán mm, megegyeztünk, voltak problémáink a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy itt fenn kell tartani a létező szövegrészt. A tanács csal meg tudtunk egyezni, pragmatikus volt a megközelítésünk, és majd meglátjuk, hogy hogyan is szavazunk holnap. De a jelentéstevő részéről is értem, hogy mi, mire utalt, például, hogy Ausztriában elég nagy a lobbizás ezen a területen. Nagyon-nagyon sok e-mailt kaptam, a, elárasztottak a lobisták eh, az e-maileikkel. Eh, láttuk azt, hogy eh, nagyon nagy a nyomás, hogy megszülessen ez a dokumentum a zaj csökkentés érdekében. Megvannak a nemzetközi normák a légitársaságoknak megvannak a normái mm, kiegyensúlyozott jogszabályok léteznek a témát illetően a zajcsökkentés érdekében, de még mindig nem ö, utalunk ebben a dokumentumban arra, hogy a tagállamoknak mi a felelőssége. Ugye azok, akik egy zajos területen laknak, azok mm, joggal panaszkodnak folyamatosan. Azt hiszem, hogy ami a repülőteri csomagot illeti, azt is látjuk, hogy nagyon sok volt a probléma, de most hát itt vagyunk, ide eh, érkeztünk, és majd holnap meglátjuk, mi lesz a helyzet. De köszönet a jelentéstevőnek, köszönöm. Mielőtt Baldwin úr kap szót, Foster asszony ugye utalta lobbizásra, és ez lehetővé teszi számomra, hogy elmondjam, hogy a hogy diplomatikusan kell mindenképpen megfogalmazni a szöveget, ami a nemzetközi légi társaságokat illeti. Én úgy gondolom, hogy ebben a dosszié, ezzel a dossziéval kapcsolatban sokkal több volt a lobizás, mint más területeken, amióta én itt dolgozom a parlamentben. Boldvin úr. Hát ön következik. It's never a black spot to come and speak to the Shrank Committee. It's always a pleasure, even on ground handling or noise. How many points for that? Soha sem jelent számomra gondot, hogy önök előtt beszéljem, ez mindig öröm számomra, elnök. nagyon örülünk ennek, meghatodottak vagyunk emiatt. Nos, hagyd kezdjem a fölvizsgálati jog gal, amiről már többször beszéltem önökkel, és gondolom, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom. A repüléssel kapcsolatos zaj, ez eh, óriási nyomást jelent eh, lokális, illetve globális szinten is, és megpróbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt a helyi, illetve a globális szint között. Nagyon sok minden szólt a szubszidatás, illetve a megfelelő alkalmazásáról a szubszidatás elvének. Nagyon nagy az egyetértés itt, hallhattuk azt, és egyetértünk azzal, amit mondtak a nemzeti döntéshozók. Az Európai Bizottság nem szeretné a döntéseket meghozni ezeken a területeken, ezt mindig is elmondtam. Mindenképpen szükség van arra, hogy helyi békéltető folyamatok legyenek. Az Európai Bizottság kész arra, hogy az ilyen alulról építkező eljárásokat támogassa. Mindenképpen figyelembe kell venni a nemzetközi eljárásokat, és ezzel is egyetértünk. Mindenképpen megvizsgáljuk a szövegeket, és ez kiemeli a tagállamok szerepét, akik egyelül felelősek a döntéshozatalért a zajcsökkentő intézkedések során. Az Európai Bizottság szerepe itt, ötödjére ismétlem ezt már, azt hiszem. Nem az a szerepe az Európai Bizottságnak, hogy, eh, hogy értékelje az intézkedések eh, végrehajtását, nem akarjuk átvenni a, hely, a nemzeti döntéshozók szerepét, de szeretnénk, hogyha az új szabályok eh, nem hatnának ki a nemzeti jogszabályokra. A következő kérdés, én tudom, hogy vannak módosítók azzal kapcsolatban, hogy elhasztuk azokat a szigorú előírásokat, amiket javasoltunk. Mindenképpen lépéseként szeretnénk előlépni, de a nemzeti hatóságnak is szeretnénk lehetőséget nyújtani arra, hogy a leghatékonyabb módszert tudják kiválasztani minden egyes repülőtér esetében a kérdés az az, hogy nem az, hogy új definíció legyen, hanem az, hogy a definíció mikor jelenik meg. Az elnök úr beszélt a lobbizásról. Tudom, hogy az érintett szervezetek nagymértékben lobbiztak önöknél, de és elmondhatom azt is, hogy amit javasoltunk itt, az a Marjorie aircraft esetében a tagállamok szeretnék ezeket a lehető legfokozatosabban kivonni ezeket a repülőgépeket, és szeretnénk azt is elérni, hogy ne legyen, ne kerülnek hátrányos helyzetbe azok a repülőterek, amelyek megfelelőbb repülőképeket alkalmaztak. Mindenképpen figyelembe kell venni a technikai standardokat, és, és készek vagyunk arra, hogy megfelelő módszereket alkalmazunk, de úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy gyorsan döntést hozhassunk, és hogy figyelembe vehessünk a különböző változásokat, amelyek a kibocsátással, a zaj kibocsátással foglalkoznak. Az egészséget, illetve a zaj kibocsátást említették Lightfried úrnak igazából van politikai szempontból, akkor, amikor az egészségügyi témát a napirendre helyezi, viszont a kérdés az, hogy lehet ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a kérdéseket a zaj szintfelmérési eljárás során a zaj rendeletben kell megvizsgálni, és mert hogyha az egészségügyi kérdéseket belevonjuk ebbe a rendeletbe opera, műveleti szempontból, akkor ez megkétőződi, megkettőzi a munkánkat amit a környezetelmi zaj irányelv kapcsán végzünk. Mindenképpen szeretnénk tisztázni a jelenlegi javaslat, illetve a környezetvédelmi zaj kibocsátása foglalkozó rendelet kapcsolatát. A zaj elnök úr végezetül a nemzeti hatóságnak döntéseket hozniuk a bizonyítékok alapján. Itt nagyon sokfajta dolog Európában ezzel kapcsolatban, ez minden területet érint vannak olyan repülőterek, ahol a működtetők megpróbálnak az adatokkal bánni, és a hatos pontban említett információs kötelezettség az arra vonatkozik, hogy lehessen racionalizálni ezeket az előírásokat. Gondoljuk, hogy ez a leghatékonyabb módszer. Nem igazán értjük azt elnök úr végezetül, hogy az Európai Bizottság bizottság miért ne racionalizáltna ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Alkadraui úr, a Lightfried úr nevében. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásokat ilyen nem mindenki nagyon lelkes, ahogy hallottam, bizonyos pontokat illetően nem mindenki támogatja a kompromisszumokat. Szeretném Gáler úrtól megkérdezni, hogy, hogy a szóbeli, utolsó pillanatban a szóbeli módosított nyújtsa be, mert még lesz idő, hogy a penálisan is megvitatni ezt a problémát. Itt egy első olvasatról van szó, és még tárgyalni kell, tovább kell vinni a tárgyalásokat. Minden esetre köszönöm elnök, köszönöm szépen. És akkor elérkeztünk a téma lezárásához. Kérem ismételten, hogy holnap délután a szavazásra hozzák el a szavazókártyájukat, és holnap 9 órakor találkozunk TNT témában, itt ugyanebben a teremben. hogyha valaki el akarja vinni a dossziét, akkor ezt megteheti.